Szavazzunk a Ferira jelentésről. Az Európai Tanács elnökének Venizélus úrnak szeretnék, köszön- szeretné megadni a szót. Köszönöm, elnök úr. Még a szavazás előtt szeretnék valamit mondani a tanács nevében, és szeretnék egy nyilatkozatot tenni. Ami az államközi megállapodás ratifikációját illeti, a tanács nevében meg tudom erősíteni azt, hogy az államközi megállapodás aláírói az egységes mechanizmus érdekében készek arra, hogy a ratifikálás érdekében a megfelelő nemzeti jogszabályok tiszteletben tartása mellett ezt megtegyék, jogszerűen annak érdekében, Azért, hogy ez hatályba léphessen 2016. január 1-ével. Köszönöm, hogy ad néhány másodpercet, hogy én is köszönetet mondjak azért, amit ön is egyébként említett, Sulc úr. Szeretnék azoknak a képviselőknek köszönetet mondani, akik nagyon sokat dolgoztak fel asszony és az árnyékeladók jelentése alapján a témán. Ma délelőtt egy áttekintést tettem, 41 szövegre vonatkozik ez, átláthatóság, felelősség tekintetében. A parlamenttel együtt, elnök úr, Végigjártuk ezt az útat, a különböző soros elnökségek, jelenleg ugye a görög elnökség támogatásával. A bankunió egyértelműen a középpontja, a lelke a témának, hiszen mindenki megértette, hogy az euróövezet stabilitásra vagy stabilitásnak a hiánya a teljes egységes piac stabilitását vagy stabilitásnak a hiányát jelenti, amelyért felelünk az átláthatóság és a felelősség tekintetében újra az erkölcs és etika szavait kívánom használni, hiszen a pénzügyi piac megfelelő helyet kell, hogy kapjon a valós piac szolgálatában, a polgárok és a vállalkozások szolgálatában. 30 év visszatekintve, 30 évre visszatekintve láttuk, hogy hogy tudja szolgálni a pénzügyi piac ezt a két szektort. És az összes frakció, a parlament teljes köre, az összes előadó és az összes képviselő, aki részt vett ebben a munkában, ebben a szabályozási és felügyeleti munkában, azt a célt szolgálja, hogy visszanyerjük a polgárok bizalmát, és mindez a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtésnek a feltétele. Még egyszer szívből köszönet mindenkinek a munkájáért. Frau Sie zu Wort gemeldet. Jolie asszony szót kér? Ah ja, oké, okay, alles klar. Vielen Dank. So, wir kommen dann... Jó, minden rendben. Akkor elkezdünk szavazni az egész szövegről. A bizottság kettes módosítóját kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. A bizottság így módosított javaslatáról támogatja ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor pedig név szerint szavazunk a jogalkotási állásfoglalásról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ufrat 570-en megszavaztak, 80-as ellenszavazat, 13 tartózkodás. Gratulálni szeretnék Ferére kolléganőnek. Kedves kollégák, folytatjuk a szavazást. Szilvesztis képviselő szót kért? Nem. Rendben, akkor tovább lépünk. Vágyanolcen jelentés. Egy, egyszer szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Vertmankol jelentés. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Koreira jelentés, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Speroni jelentés. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nitrász jelentés. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Andres jelentés. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gálló jelentés. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Darden, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Darden megint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Reláció. Sima jelentés a tanács bejelentését elfogadottnak tekintjük. Fidanca, többen szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jogalkotási uh, dokumentum, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Leitfried jelentés. Egyes tömb, mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 22D név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es okafogyott, 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 70-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es D mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es uh, okafogyott, bizottsági javaslat mellett ellene tartózkodik, uh, elfogadtuk. Jogalkotási állásfoglalás tervezett név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ökmark jelentés. Egyestől mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes okafogyott. Bizottsági javaslat mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Jogalkotási állásfoglalás tervezett név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gigold jelentés négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jogalkotási állásfoglalás tervezett népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Klute jelentés, hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk teljes szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A bizottság szót kér. Biztos úr, tessék. Thank you, Madam President. Honorable members. Köszönöm, elnök asszony. A Klute jelentéssel kapcsolatban, amely az Európai Bizottság állásfoglalását az Európai Parlament szolgálataihoz eljuttatjuk írásban, hogy nézzék meg és gondolják végig az eredményeket. Ha megengedik, akkor megragadom az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmüket arra a tényre, hogy több nyilatkozat az Európai Bizottság nevében született, amely a társ jogalkotó megállapodását veszi figyelembe. A Baltazar jelentés a, a különböző tájékoztatásokról különböző nagyvállalatok esetében, vagy a Ferber jelentés, amely a piacokkal foglalkozik, a pénzügyi piacokkal, a, a tengeri felszerelésekkel készített jelentés is ide tartozik. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie. Köszönöm. Beres jelentés, egyes tömb, négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Teljes jogalkotási szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tájn jelentés jogalkotási szöveg, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De Becker jelentés, egyes tömb, 16-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes tömb, okafogyott, bizottsági javaslat, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jog, teljes jogalkotási szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Herzog jelentés egyestől mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Kettestől bokafogyott, bizottsági javaslat mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Teljes jogalkotási szöveg, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Wortman Kohl jelentés, egyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes a okafogyott, bizottsági javaslat mellette, ellene tartozkodik. elfogadtuk. Teljes jogalkotási szöveg, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jeranc Garcia jelentés egyestől mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Jogalkotási szöveg, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Turmes jelentés egyestől mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Jogalkotási szöveg, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Rázolf jelentés. Egyes tömb mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk bizottsági javaslat mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Teljes jogalkotási szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Cavella jelentés. Egyestől mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jogalkotási szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk. Ford jelentés, egyestől mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bizottsági javaslat, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jogalkotási szöveg, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Bárdeszára jelentés egyestől mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk jogalkotási szöveg név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Báldászára második jelentés, egyestől mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. Jogalkotási szöveg név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jakolina jelentés. Egyes módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hatos oka fogyott. Kettes módosító, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes rész, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. Ellenőrizzük a hármast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes mellette ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 23-as preambulum első része mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es okafogyott, 5-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Bizottsági javaslat, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Jogalkotási szövegjavaslat, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Élér jelentés, egyes töm mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk bizottsági javaslat, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jogalkotási szöveg név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Van Nisterloy jelentés, egyes töm, tessék. Meine Damen und Herren, Hölgyeim és uraim, a blokkról szavazunk, és más jelentésekről is. Ez a legnagyobb beruházás innovációba és kutatásba, és az Európai Unió jövőképességéről van szó. Több mint 22 milliárd euróról beszélünk. Most a pártokon átnyúlva szeretnék eh, köszönetet mondani azon kollégáknak, akik eh, együttműködtek három éven keresztül. Mindenek előtt köszönöm Teréza Madurelnek, aki társelődő volt, és mivel egy kollég, Kabályó kollégának is köszönetet mondok, aki elhagyja a parlamentet, éveken keresztül foglalkozott az európai kutatási politikával. Köszönöm még egyszer. Grazie. Köszönöm. Egyestől mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 83-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk jogalkotási szöveg név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Thomson jelentés egyestől mellett ellene tartozkodik. elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellett ellene tartozkodik. elfogadtuk. Jogalkotási szöveg név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk. Riera jelentés, egyes mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 59-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 60-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 61-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Respinto. 50... Elutasítottuk. 58-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartaszkodik, Elfogadtuk. 63-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 64-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 65-ös név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 66-os név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 67-es Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 68-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 69-es név szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasított Bizottsági javaslat, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jogalkotási szöveg, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Rubik jelentés. Egyestől mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Teljes szöveg. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Pánajotov jelentés egyestől mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Bizottsági javaslat mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Jogalkotási szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gualtieri jelentés. Hármas módosító mellette ellene tartozkodik Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. Nyolcas név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 9-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato. 10. Elfogadtuk. 10-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es preambulum, itt a Gualtieri képviselő részéről van egy szóbeli módosított tessék. Ez egy technikai jellegű módosító, és szeretnék a 23-as bekezd, 22-es bekezdéshez valamit hozzáfűzni, mégpedig a which are eligible for registration and expected to register. Ez pusztán egy pontozás, azért pontosítás, hogy ez a bekezdés összhangban legyen más bekezdésekkel. Ha nincs ellenvetés, akkor szavazunk erről. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás a teljes szövegről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Őri jelentés. Egyes módosító, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A teljes szövegről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gyernek Alfin jelentés. Egyes módosító, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg, név szerinti szavazás. Kettes bekezdésre vonatkozik ez. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes bekezdés, eredeti szöveg Első rész, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartozkodik Elfogadtuk. 12-es bekezdés, eredeti szöveg első rész, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os preambulum első rész népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Eredeti szöveg, 22-es preambulum, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es bekezdés eredeti szöveg első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös preambulum, eredeti szöveg, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es preambulum, eredeti szöveg, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös eredeti szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. D. Preambulum. Eredeti szöveg. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás a teljes szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok az összes előadónak.